lehet? Mindenki berakta a szavazókártyáját? Nos, kedves kollégák, akkor folytassuk a maratoni szavazást a kap reformjáról, illetve arról, hogy a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének mandátumáról, mint tárgyalási mandátumról szavazzunk. Most először is Michel Dantennek, az előadónak, illetve az árnyék készítőknek szeretnék a sok-sok munkáért köszönetet mondani, mert végül is 21 konszolidált kompromisszumot találtak, ez nagyjából a bizottsági javaslat 80%-át fedi le, illetve 1800 módosító indítványt. Minden egyes konszolidált kompromisszum ától újig egy olyan fejezetet vagy szakaszt zár le, amely az egységes közös termék piacszervezésre vonatkozik. Blogban szavazunk róluk. Voltak olyan blokkok, amelyeket egyeztettünk az készítőkkel is, illetve a kompromisszumokban is megtalálhatók de vannak olyanok is, amelyek nem föltétlenül. Ott van például a, a szőlő ültetési jogok, illetve a tejkvóták kérdése. Egy kis időre van szükségünk, kicsit többre talán, mint ma délelőtt, úgyhogy mindenkinek a türelmét kérem, de remélem, hogy az idé, e, ma délután is sikerül a teljes munkát lezárnunk. Úgyhogy ebben az esetben is Michel Dantennek adok szót először, hogyha mondani szeretne valamit, és aztán kezdhetjük a szavazást. Michel? Merci, Monsieur Président. No... Köszönöm, elnök úr. Egész egyszerűen, akárcsak reggel tettem, szeretnék köszöntet mondani mindenkinek, mindazoknak, akik együttműködtek a jelentés előkészítésében. Gondolok itt az árnyék előadókra elsősorban, akikkel, még hogyha voltak is eh, nézeteltéréseink, jó volt együttműködni mint intelligens kollégákkal, illetve az titkárságnak, az mm, jogászainknak, jogi szakértőinknek, hiszen az ő szakvéleményük nélkül nem sokra mentünk volna. Köszönöm. Bene, grazie Michel. Allora possiamo da- Köszönöm Michel, akkor kezdhetjük is a szavazást. Mint mindig, elektronikusan szavazunk minden egyes kompromisszumról, illetve a blokkokról. Az összes többi esetben készfeltartással szavazunk. Kezdjük az egyessel. Ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 604 mellette ellene tartózkodás Nem, itt ellenőriznünk kell a 604-est, megnyitom a szavazást. Votato tutti? Mindenki szavazott? Nincs mikrofonjunk, most már igen. 84-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 85 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 606 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Deve 8 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 608 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 611 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 86 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcvanhét mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 88 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 616 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem? Bocsánat. Akkor ellenőrizzük kérem a 616-ost, elektronikusan szavazunk. Elutasítottuk, elnézést kérek. 89 mellette. Nem. Elnézést kérek. A kompromisszum következik, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Akkor most a 645-ös következik. 645-ös ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. ...648 mellette, 648 bovéféle mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 650 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 95 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 96 nem. B kompromisszum. Elektronikusan szavazunk a B kompromisszumról, megnyitom a szavazást. Jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor 669-es következik. Ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Akkor következik A 746-os ki van mellette, 746-os mellette ellene, kitartózkodik. Azt hiszem elutasítottuk, de kérem ellenőrizzük a 746-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 753. Ki van mellette? 753. Ki van mellette? Ellene. Elutasítottuk. 756-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 109-es, vagy ellenőrizzük a 756-ost? Jó, akkor elektronikusan ellenőrizzük a 756-ost. Elutasítottuk. Akkor most jön a 109-es, ki van mellette? ellene, elfogadtuk. Jön a 760-as, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Hétszázhatvannégy, Bové-féle mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 110 mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. 768 Tremóza féle mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hét es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 775-ös, Patrao neves, ki van mellette? 775-ösről szavazunk. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 112 az előadó tollából, mellette ki van? Ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Hét egy. Garcia Perez mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük? Nem, nem, de azért jó, próbáljuk meg. 781-es elektronikusan ellenőrizzük. 781-es tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, igen. Akkor most jön 782-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 786 mellette. 786-os mellett ki van. Ellene. Kitartózkodik. Elutasítottuk. 790-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 788 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 111 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 795 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 797 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 801-es Nikulescu féle jön? Nem. 819-es. A 819-esnél vagyunk. Ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Nyolc negyvennégy mellette mellette, tehát 844-nél tartunk, ellene tartózkodás elutasítottuk. os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nem Akkor ugrunk egy kicsit. C kompromisszum következik, elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást a C kompromisszumról. Mindenki szavazott? Jó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Andiamo adesso al compromesso D. D kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást a D kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig 943-as. 943-as Nikolescu féle mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 944, nem, nem, bocsánat. 948-as következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 955. Ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Megnyitom a szavazást az elkompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilenc, nyolcvankilences. Ki van mellette? Ellene. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük a 989-est elektronikusan. 989-esről szavazunk tehát. Mindenki szavazott? Jó, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ebben az esetben Az F kompromisszum következik, megnyitom a szavazást elektronikus úton. Mindenki szavazott? Szavazzon, mindenki szavazzon és szavaztasson. F kompromisszumnál tartunk. Szerintem elfogadtuk. Igen, jó. Akkor most jön az 1047-es. 1047-es készfeltartással. Ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Most jön a G kompromisszum. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Akkor most jön a 1103-as. Ki van mellette? Ellene? Kitartózkodik? Szerintem Szerintem ellenőrizzük. 1103-as elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Elutasítottuk. 1106-os következik, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. es következik, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük az 1131-est. Mindenki szavazott? Hát, tényleg elutasítottuk. 1131-es. Ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 1178-as következik készfeltartással, ki van mellette, ki van ellene, elutasítottuk. Ezer ki van mellette, ellene. 1189-es ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 1193-as, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó. Ellenőrizzük elektronikusan az 1193-ast, a Scottá és társai féle módosítót. Elutasítottuk? Igen. Elnézést. Jön a H kompromisszum, Megnyitom a szavazást elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Akkor most jön az i kompromisszum. Megnyitom a szavazást elektronikusan az i kompromisszumról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a J kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor szép nagyot ugrunk, és a K kompromisszum, kompromisszum következik. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1363-as módosító következik készfeltartással, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Na jó, akkor ellenőrizzük az 1363-ast elnézést. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. ...1394 készfeltartással ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Nos, itt mindenütt szavaznunk kell, 1395, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 1396, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Jó, elfogadtuk, bocsánat. 1397 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 1398 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1399 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1004 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1401 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1402 lulingféle mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1403 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. ...1404 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1405 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, folytassuk, 1406 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1411 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kétszázharmincnyolc mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. A 238-ast ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Akkor most a 239-es jön, ki van mellette? 239-es. Mellette ellene tartózkodás szerintem elfogadtuk. 240-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1414 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 241 mellette ellene itt Na jó, ellenőrizzük a 241-est az előadó tollából. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. 242 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 243 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 244 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most elektronikusan folytatjuk a szavazást az elkompromisszumról. kompromisszumról Mindenki szavazott? Lezárom, és elfogadtuk. Akkor megint egy szép nagyot ugrunk a 272-esre készfeltartással. Ki van mellette, ellene ki tartózkodik, elfogadtuk. 1488 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 273 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1491 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1492 ellene kitartózkodik, elutasítottuk szerintem. 1493, ki van mellette? Ellene. Az 1493-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 1493-as, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. 1494 kész feltartással szavazunk, mellette ki van, ellene. Hát szerintem elutasítottuk ugyanúgy. 1495 mellette ki van, és ellene. Ki tartózkodik, ezt is elutasítottuk. 1496 mellette, ellene, tartózkodás, szerintem ezt is elutasítottuk. 1497 Mayer féle mellette, ellene, ugyanúgyan arányban elutasítottuk. Most három blokkról szavazunk elektronikus úton. Az ültetési jogokról először elektronikusan ki van mellette elektronikusan szavazunk. Elfogadtuk. Most a második blokkról szavazunk, nem? Bocsánat. Most a tejkóták következnek. Figyelem, az első blokkról szavazunk a tejkvóták témájában elektronikusan, és akkor nem tévedünk, megnyitom a szavazást. Jó, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor a kettes blokkról szavazunk. Megnyitom az elektronikus szavazást a kettes blokkról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor továbbra is elektronikusan szavazunk a hármas blokkról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Jön a négyes blokk. Megnyitom az elektronikus szavazást a négyes blokkról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nos, akkor az M kompromisszum következik. Megnyitom az elektronikus szavazást. M, mint Milánó. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az M kompromisszumot, tehát következik feltartással az 1589-es. Ki van mellette? Ellene? Kitartózkodik? Jó, ellenőrizzük elektronikus úton az 1589-est. de Lange féle, 1589-es, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Akkor most következik az NA kompromisszum elektronikus úton, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? elfogadtuk. Ebben az esetben megint ugrunk egyet, és készfeltartással szavazunk az 1676-osról mellette, ellene, elutasítottuk, Akkor megint ugrunk egyet. Jól haladunk, jól haladunk. Az O kompromisszumról szavazunk elektronikusan. Votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Az O kompromisszumot elfogadtuk. Készfeltartással következik az 1866-os. Ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. A magyarázatot hallottuk. Az 1867-esről szavaztunk és elutasítottuk. ...1866-os Ferrera és többiek mellett ellene tartózkodik, elutasítottuk. 1870-es ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk, de ellenőrizzük az 1870-est, a Herenc Garcia félét. Mindenki szavazott? Akkor szerintem elutasítottuk. Igen, elutasítottuk. 1871-es Reimers féle mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Deve 11. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 347-es az előadó tollából mellette ellene. Jó, ellenőrizzük elnézést a 347-est elektronikus úton. Jó, mindenki szavazott. Elfogadtuk. Ezer 875-ös. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 1876. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1878 Kalinowski féle mellette ellene Szerintem elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük az 1878-as Kalinowski féle módosítót. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Hát tényleg, elfogadtuk. Akkor 1879-es következik, Erász Garcia mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 1880-as rémezféle mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor most a 348-as az előadó tollából mellette ellene tartózkodás. Hmm. Nem értettük meg egymást. 348-as ellenőrizzük elektronikus úton. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1881-es jegleféle mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. Vagy elutasítottuk? Ellenőrizzük? A jeglefélét elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, jó. Megnyitom a szavazást, ellenőrizzük az 1881-est. Hát tényleg elutasítottuk. 1882-es Májer féle mellette, ellene, tartózkodás, Szerintem elutasítottuk. 349-es az előadó tollából, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 350-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 351-es az előadó tollából, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1884 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1886 mellette tartózkodás elfogadtuk, 352 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1888 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1889 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Most pedig következik az 1893-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Három ötvennégy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig 356-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1901 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1903 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 357 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1904 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 358 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1905 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1906 Pátreó neves mellette ellene ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk tehát az 1906-osról. Lezárom a szavazást. Szerintem elutasítottuk. 1907-es mellettelen tartózkodás elutasítottuk. 359 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 1908 Rémez féle mellettelen tartózkodás. Elfogadtuk. 1909 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 1912 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1914 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 360 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 361 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a P Megnyitom az elektronikus szavazást. P, mint Palermo. Mindenki szavazott? Tehát a P-ről szavazunk. Mindenki szavazott? P kompromisszum, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk következő 1999-es lesz, jó nagyot ugrunk, 1999-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Q kompromisszum. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást, tehát a Q kompromisszumról szavazunk. Mindenki szavazott, elfogadtuk. Következő. 2050 mellette. Ellene. Tartózkodj? El, elutasítva. 2041 mellette. El, mellette még egyszer? Ellene? Elutasítva. 2044 Kalinowski mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 2045 mellette, 2045 ellene tartózkodás elfogadva, 2046 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, R kompromisszum, elektronikusan szavazunk R kompromisszumról tehát. Mindenki szavazott? Nagyon jó. Jó, akkor még egy nagy ugrást tudunk. Igen, elfogadtuk az R-t. Most az S kompromisszum következik. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. S kompromisszum. Elfogadtuk ezt is.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 tartózkodás elutasítva. 394 mellette. Brita kérte a szót. Nem? Most már működik? Jó. Tehát 394 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2109 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2110 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2111 mellette ellene tart, elutasítva. 395 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Három mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk most a T kompromisszumról. Igen, mindenki szavazott? Elfogadtuk. ...2134 Nikulescu mellette ellene. Ellenőrizzük le elektronikusan. 2134. Igen. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Következő. 21-49 mellette. Ellene. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kétezer-egy es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négy mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 2151 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ú kompromisszum, elektronikus szavazás. Köszönöm. Chiuso. Ed eh. è approvato. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Mellékletekhez érkeztünk. Négyszázhúsz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2178-as mellette, nem, el, elnézést, ez okafogyottá vált, 421 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2179 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, de ellenőrizzük le elektronikusan. 2179-es elektronikusan Lezárom a szavazást. Elutasítva. 422 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 423 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 2180 mellette, ellene, tartózkodás, Azt hiszem elfogadtuk, de jelenrizzük le még egyszer. 2180 elektronikus szavazás. Elutasítva. Második melléklet. 2183-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 2186 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 2188 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22, 22 e 19. Mm. Buono. Qui? Qui. Good. Andiamo al 22-19, Patraone Vesh. 22-19. 2002-19 mellette, 2219 ellene, tartózkodás elutasítva. 2225 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nagyon nagy többséggel szavaztuk meg. Igen. Következő. Szeretnék leellenőrizni a 2225-öst? Jó, akkor ellenőrizzük le elektronikusan. 2225 Luling. Elutasítva. Uh-huh. Preambulum bekezdések következnek. 438 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 435 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 436 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Regi 1 mellette ellene tartózkodás el, elfogadva. 437 mellette 437 ellene tartózkodás elfogadva. Regi 3 mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. Elnézést kérek, látom, hogy a regi kettőt kihagytuk. Regi kettő következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Regi négy mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 440 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyszáznegyvenegy mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4442 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4443 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 444 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Jó. Következő a regi ötös. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le? Jó. Elektronikusan leellenőrizzük a regi ötöst. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Négy, 66 hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 469 mellette 469 mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük le elektronikusan. 469. Mindenki szavazott? Elfogadva. 25. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Regi 6. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 470 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 473 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. mm hmm 475 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Regi 7 mellette. Még Tarabella előtt ellene tartózkodás elfogadva. Tizen, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elnézést kérek, elfelejtettünk az 485-ösről is szavazni mellette, 485 a 83-as preambulum bekezdése kapcsolatos 485-ös módosítás, sajnos kihagytuk az előbb, elnézést kérek, tehát a 83-ashoz tartozó 485-ös mellette esetleg majd leellenőrizzük később. Most akkor folytassuk a szavazást. 485-ös, 485-ös mellette. Mindenki mellette volt, nem? Majdnem mindenki. Következő. Az 500 Tízesről már szavaztunk, igen. Akkor most az 500 Kilences jön. Igen? Szavaznunk kell a 91-es preambulum bekezdéssel kapcsolatos 519-esről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. pillanat türelmet. as preambulum bekezdéssel kapcsolatos, 58 mellette, ellene, ellenőrizzük le elektronikusan. 524-es delange. elektronikusan ellenőrizzük. 524-es módosító. Lezárom. Elutasítottuk. es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 533 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 534 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Deve 5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 542 Marinescu mellette ellene tartózkodás elfogadva. 544-es lejarik mellette ellene tartózkodás elutasítva. 545 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nem? Elfogadtuk. Akkor ezt ellenőrizzük le. 545-ös elektronikusan ellenőrizzük le. Már nincsen sok hátra, tartsunk ki. Elfogadva az 545-ös. 62. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 124-eshez tartozó 69 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 73 73 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 583 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most szavazunk az 586-osról mellette. Ellene. 586. 145 A, A preambulum bekezdéshez. Utolsó előtti oldal. Mellette. Elutasítva. 78-as jelentéstevő mellette e, e, ellene elfogadtuk. Akkor most a záró szavazás következik elektronikusan, tehát a tárgyalási mandátummal kapcsolatos javaslatról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És akkor most a ö, delegáció tárgyaló mandátumával kapcsolatos szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Gratulálunk Michel Dantánnak és minden árnyék jelentéstevőnek egyaránt. È stato faticoso, ma ce l'abbiamo fatta. Nehéz volt, de sikerrel jártunk, kollégák, hát megcsináltuk. Domani. Domani. Allora, colleghi. Tu... Kollégák. Kedves barátaim. Sokan próbáltak lobbizni nálam, annak érdekében, hogy a Giovanni Lavia jelentést holnap reggel szavazzuk meg, mert még egy legalább egy órányi munka van, hogy a szavazó listát e, átnézzük. Tehát akkor már a vége, és holnap reggel találkozunk ugyanitt, a, ahogy azt a többség kérte.